Colleghe e colleghi, buongiorno. Iniziamo le votazioni. Jó napot kívánok, tisztelt kollégáim! Akkor most ideje, hogy tovább lépjünk a szavazáshoz. Biztos vagyok benne, hogy már mondták önöknek, hogy hosszas szavazásra számíthatunk. A költségvetéssel kezdjük, az Európai Unió 17. évi költségvetésével. Két jelentéstevő van, és ők kértek először szót, úgyhogy először megadom Gájer úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégáim! Még két perc türelmet kérek, mielőtt